és holnap 12 óra 30-kor kerül sor. Most pedig fel kell olvasnom egy bejelentést. Az illetékes finn hatóságok közölték, hogy eh, Pietila asszony európai képviselőnek, európai parlamenti képviselőnek nevezték ki Ville Itala képviselő helyére. Pietila asszony visszalépett, és pedig 2012. március 1-ével. Így a parlament tudomásul veszi, hogy március 1-től megüresedett egy hely, és informálta az illetékes finn hatóságot.